La seduta è aperta. Megnyitjuk az ülést. Anderson úr kért szót ügyrendi kérdésben. Öné a szó. Anderson, you have the floor. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok mindenkinek. Nagyon nehéz eh, döntésről volt szó, de én szerettem volna tisztázni a dolgokat az a eh, hogy későbbi szavazásnak az eldöntése a mi delegációnk számára rendkívüli nagy probléma, hogy hogyan fogják ezt látni az európai állampolgárok. Ez bennünket nagyon aggaszt.